Uh, welcome everybody. And... Üdvözlök mindenkit, jó reggelt! Svédre váltok. Mindenkit még egyszer tehát üdvözlök, és folytassuk a tegnapi ülésünket. Az első napi rendi pontunk a tízes. A nők jogai a Balkán csatlakozásra váró országaiban. És mielőtt rátérnénk erre a témára, azzal kezdeném, hogy szeretném üdvözölni a vendégeinket, a látogatócsoportot. Szilva Costa kolléganőnk 30 diákot hívott meg Milánóból, üdvözöljük őket is. Ezen kívül a gyermekek és nők védelmével foglalkozó ázsiai csoport képviselőit is üdvözöljük, 20 vannak jelen az ASEAN-tól, úgyhogy őket is szeretettel üdvözöljük. Kanda van der Bias a delegáció vezetője, úgyhogy az ő nevében is üdvözöljük, és nagyon érdekes lesz majd eszmecserét váltanunk az ebéd alatt. Úgyhogy szeretettel üdvözlünk minden látogatónkat. Tízes napi rendi pont tehát. Nők jogai a csatlakozásra váró balkáni országokban, és meg is adom az előadónak, Kunalissen asszonynak a szót. Köszönöm szépen. Nem sok árnyék jelentéstevőnk van ma jelen. Ovir asszonynyal talán majd ketten meg tudjuk beszélni. Szeretnék először is köszönetet mondani a módosításokért, ezek nagyon értékesek voltak, valamennyivel több mint száz módosító érkezett, kb. fele a saját tollamból, némi közös munkával. A jelentéstervezetet megküldtük körülbelül 100 civil szervezetnek, intézménynek, szakértőknek, nagyköveteknek, kormányhivataloknak a Balkán csatlakozásra váló országaiban, és tőlük mindenféle javaslat érkezett, Ezekből néhányat beépítettünk, néhányat nem, úgyhogy az 50 módosító, amit a nevemben nyújtottunk be, a különböző érintett országok képviselőinek a reagálását tükrözi. Komoly viták előzték meg a jelentést, és ez volt végül is a fő cél, hogy mielőtt szavazunk, a csatlakozásra váró országok képviselőivel is konzultálni akartunk. Ami a módosítókat illeti, ezek nagyon értékes hozzájárulást jelentenek. Egyrészt azért, mert én nem minden területnek vagyok szakértője, másrészt pedig a szövegezésen is ennek tükrében tudtunk finomítani. Járóka asszonynak külön szeretnék köszönetet mondani, hogy nagyon értékes megjegyzéseket tett a roma asszonyok, roma nők tekintetében, valamint a 13-25-ös állásfoglalásra utalva, itt a nőkereskedelem, illetve a nőkkel szembeni erőszak témakörében voltak értékes megjegyzések. Inteveld asszony is hozzájárult a munkához, elsősorban a fogamzásgátlás területén. A politikában közreműködő nőkre vonatkozó kvóta egy olyan kérdés, ahol vannak nézeteltérések. A jelentésben mi azt írtuk, hogy igazából nem tudjuk felszólítani az érintett országokat a nők kvóta alkalmazására, de ha vannak ilyen kvóták, akkor ezeket meg kell valósítani. Tehát ez a lényege ennek a pontnak. Nekünk az EU-nak igazából beleszólási jogunk nincsen, hiszen ezen a területen nincsen közösségi jog, ami alapján felszólíthatnánk a tagállamokat, vagy a csatlakozás váró országokat, hogy ilyen kvótákat bevezessenek, de ha vannak, akkor azokat meg kell valósítani. Ezen kívül egy politikai jellegű kérdés is felmerült, hogyan hívjuk Macedóniát. Milyen nével illetsük. Kudákis asszony más javaslattal élt. Papadopoulou asszony azt javasolta, hogy a FIROM rövidítést használjuk. Én a firomot alkalmaztam, de csak a három első szót rövidítem, tehát f y r Macedónia, tehát a Macedóniát már kiírtam. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy elfogadható kompromisszum, és ez mindenkinek a saját politikai meggyőződésétől függ, hogy hogyan szavaz a három lehetséges változatra és eh, sajnálatos lenne, hogyha a makedón, macedón jelzőt sem használhatnánk a szövegben, amikor az országról beszélünk, eh, és a főnevet eh, használjuk, ez vitatárgyát képezheti, de jelzőként alkalmazhatnánk azt, hogy macedon kormány. Úgyhogy itt mindenki saját szájízlése szerint dönthet. Ami pedig a tartalmat illeti, Albánia esetében egy külön biztost javasolunk, illetve kérünk kijelölni a nemek közötti esélyegyenlőség témájában. Albán civil szervezetektől úgy értesültünk, hogy ez nagyon hasznos lenne, ugyanakkor viszont az Európai Bizottság azt mondja, hogy ez egy plusz intézmény, amire nem feltétlenül van szükség. Tehát ezt majd megvizsgálom, még alaposabban további szakértőkkel fogok konzultálni, hogy eldöntsük mi a leghelyesebb megoldás. Egyébként azt hiszem, hogy minden esély megvan arra, hogy könnyen konstruktív kompromisszumokat tudjunk kidolgozni, remélhetőleg a márciusi Strasburgi héten ez napirendre kerülhet, és sikerült ettől aláhozni a jelentést. Még egy dolgot szeretnék említeni Horvátországgal kapcsolatosan. A jelentésben felszólítom Horvátországot arra, hogy a jogalkotást, a jogszabályait közelítse az AKI-hoz, a közösségi joghoz, a nemek esélyegyelőssége terén, azt hiszem, hogy ez a, időközben megtörtént, úgyhogy a végső jelentésből ezt a részt törölni lehet. Még annyit, hogy a plenáris szakaszban az előadó módosíthatja szóbeli módosítókkal is a jelentést, amennyiben új információk eh, kerülnek napvilágra, és azok indokolnak ilyen módosítókat lehet, hogy a jelentés felét törölni tudjuk, mert az érintett országok időközben előreléptek a nemek közötti esélyegyenlőség terén, reméljük. Elnök, köszönöm szépen, Nevaldova asszony kap szót. I'm not the shadow. Köszönöm szépen, elnök. Én nem vagyok az árnyékelődő, de az árnyékelődő előadó szociáldemokrata észrevételt szeretném felolvasni, aki köszönetet mond azért a rendkívül jó és fontos jelentés a nők jogaira, tehát így remélhetőleg több figyelem kerül, és így a nemek között egyenlőséget erősíteni fogják ebben a térségben. Itt már történt némi előrelépés de éppen, éppen ezért dicséretet is érdemelnek, különösen Horvátország esetében. Hát az, hogy már ők nagyon komoly mértékben összehangolták jogszabályokat a, a, az uniós vívmányokkal, de még mindig van tenni fel. az, hogy módosítja a következőkre koncentrálnak először, és a nők részvétele a munkaerőpiacon még mindig túl alacsony, és a nők továbbra is inkább az alacsony fizetett munkahelyeket töltik be, és ha ezzel javítanának, akkor ez nyilván van hozzá járulnának a gazdasági növekedéshez és a szegénység felszámolása. Aztán a kormánynak be kellene vezetni olyan intézkedéseket, amely a nemek közötti esélyegyenlőséget segítik, hogy a bérszakadékot a nemek között csökkentsük. Hiszen, ahogy tudjuk, ez aztán a nyugdíjak tekintetében is nagy különbséghez vezet, és a nők sok esetben éppen életük utolsó szakaszába kerülnek a szegénység küszöb alá. Aztán a gazdasági és politikai döntéshozatalban alul reprezentáltak a nők, ez, a, ez ne, sajnálatosan nem csak a balkáni térségben, hanem az unió egészében igaz. Éppen ezért szükség van a nemi kvóta érvényesítésére. Hogyha bármiféle előrelépést szeretnénk elérni, akkor ezt valódi jogi szankciókkal kell elősegíteni. Aztán a, segíteni kell azokat a nőket is, akik számára a munka és a család élet összeegyeztetése problémát jelenthet. Aztán a tudatosságnövelő növelő kampányokat is elő kell segítenünk a diszkrimináció elleni harcban a balkáni térség országaiban igencsak mély gyökerei vannak még a diszkriminációnak. És azt is meg kell említeni, hogy a roma nők kettős diszkriminációval kell, hogy szembenézzenek, és ezért szükség van arra, hogy egy megerősített antidiszkriminációs keretrendszert alakítsunk ki. Szükség van tehát ebben a térségben a nemi esélyegyenlőségi intézkedésekre, hogy ezzel is segítsék a nők helyzetét, a hazai hozzáférésük az egészségügyhez, a gazdasági élethez, döntéshozatal az nagyon fontos, és és bár megvannak már gyakran az elméleti síkon a lehetőségek, ezt a gyakorlatba át kell ültetni. Kavakava asszony pedig köszöni az eddig együttműködést, és örömmel tekint a további munkálébe. Aztán még egy személyes megjegyzés a Macedónia nevével kapcsolatban én nagyon kedvem a macedónokat, van sok macedón barátom is, de hát mégis az ENSZ által alkalmazott, használt hivatalos nevet kellene uh, tiszteletben tartanunk, tehát a firom, a hivatalos név, én sem szeretem ezt a kifejezést, Macedóniát uh, preferálnám, de uh, és végül is az előadó fog erről dönteni, de ennyit szeretem volna hozzáfőzni, Köszönöm szépen. Köszönjük, mondja az elnök. Szeretne bárki más még hozzászólni, nem? Akkor ez esetben kérdezem a bizottság képviselőjét, Oftopak úr kívánna hozzászólni a vitához. Valaki a bizottságtól itt van-e, kíván szót kérni? Igen, Kátya de Szedler vagyok a bővítési főigazgatóságtól. Úgy gondolom, hogy az előadóval már eddig is kapcsolatban voltunk a, a módosítók kapcsán, és nagyon örülök, hogy ennyi módosító született, és került és ez egyetemen azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés ez iránt a jelentés iránt. Örömmel vettük észre azt is, hogy az első eszmecserék idején felvetett módosítók nagy részét figyelembe vették, és az előadó sok esetben még ezen túl is ment és figyelembe vette azt is, amit a bizottság írásban ezzel kapcsolatban, az országjelentésben eh, az érintett országok esetében tavaly ősszel megfogalmazott. Vannak még további észrevételénk is, e, ezeket már megosztottuk az előadóval, ahogy azt már említettem is, és örömmel látom azt is, hogy Horvátországban lezárult ezen a területen a jogszabályok összehangolása, tehát ezt már nem kell tovább a jelentésben megemlíteni. És szintén Horvátországa kapcsolatban szeretnénk elmondani, hogy a 69-es módosító, amely ugye felszólítja a horvát kormányt, hogy a nemi alapú erőszak és a diszkrimináció áldozatainak segítséget nyújtsanak. Úgy gondoljuk, hogy itt, e, itt meg kellene változtatni a megfogalmazást, hogy javítani kell a hozzáférést a, a, az ingyenes jogsegélyhez, ugyanis e, ez, erre lehetőség nyílik, csak sok esetben ez nagyon bonyolult e, és nehézkes, és jelenleg a, a horvát hatóságok dolgoznak azon, hogy ezt a hozzáférést, ezt a lehetőséget e, mindenki számára könnyebbé tegyék. Ami volt illeti, a 76-os módosítóval kapcsolatban lenne észrevételünk, amely arra szólítja fel a koszovói kormányt, hogy a nemi első egyenlőségi ügynökséget a miniszterelnökség felügyelete alá helyezze. Ez nem helytelen, és nem is ellenezzük ezt a módosítót, de mégis csak hozzátehetnénk azt, hogy ezt az ügynökséget a miniszterelnökségi szinten való elhelyezése nem feltétlenül eh, jelenti azt, hogy az ügynökségen folyó munkát is javítaná ez. Természetesen, természetesen a miniszterelnöki hivatal koordinációs szerep rendkívül fontos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 Úgy gondolom, hogy a roma nők elleni diszkrimináció kérdése rendkívül fontos. Hozzátenném ehhez még az LGBT nőkkel szembeni kettős diszkriminációt is. A legtöbb balkáni csatlakozó országban súlyos, megköz, súlyos megkülönböztetést szenvednek el Fontos, hogy sok szempontból meg tudjuk dicsérni ezeket az országokat azonban, el tudjuk ismerni e, azt a teljesítményt, amelyet láttunk az elmúlt néhány évben a csatlakozási folyamat során. Nagyon sok minden történt. Horvátország csak nem készen áll arra, hogy e, csatlakozzon. Megerősítette, hogy ez a szándéka, és sok szempontból példát mutathat a többi tagállam, a leendő tagállamnak Különösen arra utalok, hogy egy ombudsmani pozíciót hoztak létre a nőjogi kérdések kézben tartására. Nos, a volt Jugoszláv köztársasággal kapcsolatban én egyszerűen nem tudom, nem tudtam eldönteni, hogy pontosan mit használják, hiszen nem szerettem volna állást foglalni. Eh, tulajdonképpen az ENSZ által elfogadott eh, név alkalmazása is állásfoglalást jelent valójában. Ezért próbáltam volna egy semlegesebb megoldást találni, tiszteletben tartva eh, mindenkinek az értéseit, Macedónia értéseit épp úgy, mint a kritikusokét, de ez nyilvánvalóan politikai döntés lesz, lehet, hogy ehhez a módosításhoz nem teszek majd szavazási javaslatot, majd mindenki úgy szavaz, ahogy szeretne. Az Európai Bizottság megjegyzésével kapcsolatban úgy gondolom, hogy a 69-es cikk az ingyenes jogi tanácsadás Horvátországban ezt valóban egy szóbeli módosítóval kellene változtatni, vagy megnézzük esetleg, hogy a kompromisszumos módosítók között át tudjuk ezt vezetni, ez jó javaslat. Ami Koszovót illeti, a miniszterelnöki hivatal alárendelés ügyét meg kellene vitatni, mert azt szeretnénk, hogyha a kormány azt bizonyítaná, hogy politikailag elkötelezett, különösen a legmagasabb politikusok szintjén. Máskülönben ha mindent a miniszterelnöki hivatal alá rendelünk, akkor az a függetlenséget, a semlegességet esetleg kikezdheti. Tehát a kettő között valami kényesérzett megoldást kell találni, hogy a lehető legjobban működjön a dolog, mind az elközletettség, mind a függetlenség szempontjából, hiszen mind a kettő rendkívül fontos. Úgyhogy várom a kompromisszumos szakaszt, és biztos vagyok abban, hogy nagyon jó jelentést fogunk létrehozni. Tack, tack så mycket för det och... Eh, Köszönöm szépen. Akkor ezzel a módosítók <clears throat> határidejét, illetve a szavazások határidejét szeretném bejelenteni. Március 22-én a szakbizottság szavaz, és valószínűleg a májusi plenárison kerül majd napirendre. Akkor ezzel következhet a, az Európai Segély Alapokról szóló, vagy Segély Alapról szóló napirendi pont a leginkább rászorulók számára, és ismét Cornelissen asszony az előadó. A legrászorulóbbak esetében a foglalkoztatási szakbizottság az illetékes. Itt alapvetően a nőkről van szó, tehát a nőket megcélzó segély alapról ugyanis a nők részaránya a leginkább rászorultak körében messze a legmagasabb, és a szegénység problémáját sem sikerült megoldani, sőt, tovább romlott a helyzet. Tehát egyfajta módon ez tekinthető a nőkre irányuló alapnak is, ugyanis jelenleg elsősorban a nők vásárolják az élelmiszert, főznek, illetve vezetik a háztartást, Úgyhogy amikor a családi költségvetés csökken, azt elsősorban ők érzékelik, és ők fordulnak legelsőként élelmiszer segélyért, ha nem tudják ellátni a családjukat. A véleményben, véleménytervezetben igyekeztem a több millió eltartott helyzetét, zömmel nők helyzetét figyelembe venni az elmúlt 25 év során, amikor az előzetes alapok és programok működtek. Itt a mezőgazdasági töbletekről volt szó, amit élelmiszerbankokhoz juttattak. Ezek a alapok és programok kifutottak, és további segítségre szorulnak azok, akik eh, rászorulnak ezekre az alapokra. Blokkoló kisebbség volt a tanácson belül, ők ugyanis, ez a kisebbség nem akarta a segélyalapot egyáltalán, és az alapban eh, rendelkezésre álló összegeket eh, lényegesen csökkentették a korábbi programokhoz képest. Úgy tűnik, hogy a tanács ellenállása megoldódott, ugyanis a több éves pénzügyi keret tárgyalásai során ez a segélyalap is 2,5 milliárd eurós összeggel jóváhagyásra került. Ez természetesen nem oldja meg azt a problémát, hogy csökkent az összeg. A jelenlegi program keretében minden tagállam köteles ebben részt venni. Itt olyan nagy országok, mint az Egyesült Királyság, Németország, vagy Svédország, Hollandia, szintén részt kell, hogy vegyenek ebben, még ha nem akarnak is. És ők is kapnak támogatást az eleve megcsorbított programból. Magyarországon például a program 90%-át teszik ki az élelmiszer segélyek, és ezt lényegesen csökkenteni kell, hogyha a rendelkezésre álló források ezen a szinten maradnak. Két nagyon fontos dolgot kell külön kiemelni. Tehát elsősorban nők veszik igénybe ezeket az alapokat, másrészt pedig nem kéne a résztvételt kötelezővé tenni olyan országok esetében, amelyek következtében újabb függőség alakulna ki, másrészt pedig figyelembe kell venni a már kialakult függőségeket, nevezetesen, hogy Magyarországon vagy Bulgáriában ne kelljen visszaszorítani ezeket a programokat. Nagyon fontos, hogy a segélyszervezetek kellő eszközt kapjanak ahhoz, hogy saját élelmiszert állítsanak elő. 900 millió tonna élelmiszert dobunk ki az EU-ban évente, és ennek a zöme még mindig fogyasztható, egészséges élelmiszer, és ezek, e, e, ezeknek az élelmiszereknek kéne eljutni az élelmiszerbankokba, és nem pusztán kidobásra kerülnie. Az élelmiszerbankoknak megfelelő például logisztikai hálózatra, tudatosító programokra lenne szükségük ahhoz, és egyéb eszközökre, hogy ők maguk is beszerezhessenek, vagy hozzájuthassanak ilyen élelmiszerforrásokhoz. És ennek révén lehetne biztosítani, hogy több millió nő, akik ilyen segélyekhez fordulnak, gondoskodni tudjanak 2014 után is a családjukról. Köszönjük szépen! És akkor meg is nyitom a vitát. Kosta asszony kérdéseként Köszönöm szépen. Először is Állás köszönet az előadó asszonyok, aki kiváló munkát végzett ezen vélemény tervezett megfogalmazása során. Igaza van, meg kell próbálnunk ezen alap segítségével felszámolni a szegénységet. Ez az alap az előző hasonló a, a, elsősorban a maradék élelmiszerekkel foglalkozó alapok helyébe lép, itt elsősorban ugye mezőgazdasági termelésből származó maradékokkal foglalkoztak az előző alapok, és foglalkoznunk kell a nőkkel, akik elsősorban élnek ezen alapok nyújtott a segítsége. 120 millió embert érint a szegénység, tehát majdnem a negyede az európai lakosságnak szenvedettől a problémától, és ez hozzá tartozik az is, hogy a gyermekek, a a nagycsaládosok helyzete sem egyszerű, őket is nehéz ellátni megfelelő élelmiszerekkel, és hát itt ez, ez nem egy egyszerűen érzelemmentes dolog, hanem itt nagyon komoly következményeket kell figyelembe venni. És látnunk kell azt is, hogy a jelenlegi helyzettől elsősorban a nők szenvednek, és ugye ők azok, akik a család ellátásáról is elsősorban kell, hogy gondoskodjanak. Ezt az alapot megfelelő forrásokkal kell ellátni. Itt ugye a egy küszöb alatt élők számát 2020-ig 20 millió fővel szeretnénk csökkenteni, és hogyha ennek az alapnak nem jutatunk elegendő forrást, akkor ez mind csak vágyálom marad. Ugye itt azt szeret, arról volt, hogy 2,1 milliárd eurót kapna 28 tagállam, ami valóban csak csepp a tengerben, ez nem elég. Tehát itt azért ezt pontosabban meg kell vizsgálnunk, és, és a beavatkozási lehetőségeket differenciálni kell az egyes országok tekintetében. Néhány országban néhány országban a, a lakosság 85%-a jutott hozzá ezekhez az alapokhoz, de úgy gondolom, hogy itt ezt differenciáltan kellene megvizsgálni, hogy ki és pontosan juthat hozzá ilyen támogatáshoz, és hogy az új alapnak mi is a filozófiája, milyen célt kell ott szolgáljuk. Itt három dolgot kell szem előtt tartani. Először is a függőséget csökkenteni kell. Tehát az egyes személyek függőségét az ilyen típusú alapoktól csökkenteni kell. Tehát vannak más támogatási lehetőségek is, a, amik segítségével támogatni lehetne az adott személyeket, például az áfa csökkentéssel, vagy más adókedvezmények biztosításával. Tehát itt nagyon sok más lehetőség is felmerül. És a már létező hálózatokat, amelyek még működnek, ezeket is tovább fel kellene tartani talán a, a, arra is oda kellene figyelni, hogy, hogy az administratív hiányok csökkenjenek, hiszen amíg eljut a rászoruló személyekhez az adott segély, sokszor azt kell megállapítani, hogy csökken a mennyiség. Tehát ilyen és hasonló típusú szempontokat is figyelembe kell venni, hogyha valóban uh, felszeretünk számolni a szegénységet itt, tehát egy átfogó megkezelítése van szükség, ezt szeretem volna ezzel mondani. És hát aztán a szociális alap egyes intézkedése is ezt a célt szolgálták volna, de nem igazán értek célt, ezt szeretném még egyszer kemelni. Tehát a szociális alap, illetve a többi létező alap idevágó intézkedési egyszerűen nem elégségesek ahhoz, hogy eredményt érjünk el. Egyes népességi csoportok lecsúszását nem tudták eddig megakadályozni, éppen ezért még egyszer hangsúlyozom, hogy átfogó megközelítésre van szükség, de ezen belül a a segélyek és források elosztása során differenciáltan kell eljárnunk. A polgároknak egyszerűen biztosítani kell azt, hogy hosszú távon magukról gondoskodhassanak. Most pedig Bauer asszony kapjunk a szót. Thank you. It's... Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy ma délelőtt Kornész asszony ragyoghat. Gratulálok a sok munkájához, amit emelt elvégzett. Néhány megjegyzést szeretnék hozzáfűzni ehhez. Először is úgy tűnik, hogy gyakorlatilag csepp a tengerben az a probléma, amelyel foglalkozunk. Kevés pénzről van szó, nem túl nagy összegről. Nagyon széles szociális munkás hálózatról beszélünk, és ahhoz képest ez annak egy nagyon kicsi része. Biztos vagyok abban, hogy ez az eszköz nem elég arra, hogy a szegénységet csökkentsük, hiszen ez a szélsőséges mély szegénységre Eh, fókuszál, azt tudja csökkenteni, a szegénységet, mint olyat nem. Van egy ilyen érzésem, hogy ebből a szempontból az a gondolat, hogy eh, ez esetleg új dependenciákat hozhat létre, az egy kicsit túlzó gondolat. Többé-kevésbé egyet tudok érteni a jelentéssel, eltekintve néhány módosítótól, különösen a 30-as a problémás az én szememben. Úgy tűnik, hogy ha eltérő korlátokat határozunk meg az alaphoz a hozzáférés kapcsán, az valószínűleg nem túl jó ötlet. és hát említeném az Európai Szociális Alapot is, hiszen ahhoz minden országban hozzá lehet férni, nincsen korlátozás, nem csak a szegényebb országokban lehet hozzáférni. Tehát úgy gondolom, hogy ezt a kérdést meg kellene beszélnünk, és nem nagyon támogatom ezt a módosítót a jelenlegi formájában. Aztán felvetnék egy másik kérdést, lehet, hogy én sem voltam elég alapos az olvasásában a bizottsági kommunikére gondolok, de úgy tűnik, hogy túlságosan sokat összpontosítunk az segélyre. És tudjuk, hogy a szélsőségesen mély szegénységgel szembeni föllépés esetén nem csak az élelmiszerekkel foglalkozunk, hanem a lakhatással is. Úgy érzem, hogy nem nagy összegre van szó, ennek ellenére, főleg 20 országra lebontva ezt, ennek ellenére, hogyha csak az élelmiszerre fókuszálunk, nos, egyetértek Cornelis asszonyjal abban, hogy valószínűleg több figyelmet kellene szentelnünk egyéb forrásoknak, az élelmiszerbankok is ugye megpróbálják az egyéb forrásokat felhasználni, más élelmiszereket is beszerezni, nem csak erre az alapra támaszkodni. Nem tudom, lehet, hogy nem tudom, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt az alapot, ezt a szociális lakhatásra is felhasználjuk, de ha nem, akkor talán át kellene gondolnunk, hogy erre nincs valami lehetőség. Thanks. Uh, Köszönöm szépen. Morin Sater alelnök asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak is a munkáját ebben a témában, hiszen ez mindannyiunkhoz közel áll. És azt hiszem, hogy ez túlmutat a legkülönféle párt vonalakon. Ez egy olyan téma, amit mindannyian támogatni tudunk. Bauer asszony azt mondta, hogy fordulóponthoz érkeztünk, ugyanis válság idején a szegénység, különösen a szélsőséges formájú szegénység kiéleződött, és itt nem csak élelmiszer segélyekről van szó, hanem az egyéb igények, sürgető igények kielégítéséről is. És ezek az igények messze túlmutatnak pusztán az élelmiszer segélyek körén. Ennek az alapnak meg kell birkoznia a szegénységgel, és a szegénységnek különböző arculatai vannak. És Bauer asszonyhoz hasonlóan remélem én is, hogy több rétűvé tudjuk tenni ennek az alapnak a tevékenységét. Az élelmiszerbankok, a szociális étkeztetők, számos egyéb feladatot is ellátnak, tehát nem csak élelmiszer segéllyel állnak a rászorultak rendelkezésre, hanem táplálkozási tanácssal is például, vagy a háztartási költségvetés gazdálkodásában is segítenek. Úgyhogy itt rengeteg erőfeszítést kell tennünk, hogy diversifikálni tudjuk a tevékenységeket a lehető legszélesebb körben. Úgyhogy messze túl kell lépnünk a szűk értelemben vett élelmiszersegélyek körén. Számtalan akció, lépés történt az élelmiszer segélyezés terén, de egyéb szempontok mentén is fel kell vennünk a harcot a szegénységgel szemben. Cornelissen asszony, ha jól értettem, azt mondta, hogy ez az alap elsősorban a nőkre irányul. Nos, itt mi a nő ügyi bizottságban ülünk, és azt hiszem, hogy helytelen lenne, hogyha itt csak elvakultan azt mondanánk, hogy kizárólag a nőkre irányul ez az alap. És megvizsgáltam a nemek szerinti bontásban készült statisztikákat, hiszen nagyon fontos megnézni a nők igényeit, az egyedülálló anyák igényeit, és természetesen én támogatni tudom mindezen területeken az ön által elmondottakat, és azt is, hogy nemek szerinti bontásban kell az adatfelvételnek készülnie, de azt vitatom, hogy ez kizárólag a nőkre irányuló alap. Ez nem hiszem, hogy segítene minket. Ezzel ugyanis elszigetelnénk az alapot a szociális valóságtól. Elnézést. Remélem, hogy nem ragadhatom el túlságosan magamat, de hogyha olyan adatokról beszélünk, amelyek nemek szerinti bontásban készülnek, akkor legalább annyira fontos, hogy ezeket korosztály szerinti bontásban is láthassuk. Az egyes tagállamokban a segélyigények meglehetősen sokszínűek. Ez lehet lakhatási segély, élelmiszer segély, egyéb jellegű tanácsadás. És egyre több fiatalnak is komoly problémákkal kell szembenézniük a fenntartásuk kapcsán. Ez is egy egyre súlyosbodó kérdés. Éppen ezért tehát nem csak a nemekre kellene koncentrálnunk, hanem a korosztályi bontásra is. Harmadsorban, lehet, hogy most már a negyediknél tartok itt, elvesztettem a fonalat egy picit, Említette, hogy az alap szűkös forrásokkal rendelkezik, ezzel csak egyet tudok érteni. Kosta asszony is elmondta, hogy az alap szintjét a jelenlegi szinten kellene tartani. Ugyanis csak így tudjuk ellátni a szükséges feladatokat. Tehát a három milliárdot kellene megőriznünk, nem engedhetjük meg, hogy ez 2,5-re vagy 2,1-re csökkenjen. Ugyanis az összegek egyre inkább sugorodnak mindannyian más szakbizottságokban is dolgozunk, éppen ezért ezt az álláspontunkat mindenütt képviselni kell. Az élelmiszer feleslegek, amelyek a múltban felhalmozódtak, ezeket közvetlenül át kell adni a rászorultaknak. És ez önmagában csak egy kis kompenzáció ahhoz képest, hogy milyen jelentősen csökkent a háztartási jövedelmek szintje. Az Európai Szociális Alap állandó előadója vagyok, tehát diplomatikusan kell fogalmaznom, de ha megnézzük az összes számadatot, meg kell nézni, hogy más tud-e ellenérvekkel szolgáltatni, lehet, hogy a bizottság ellen tud mondani, de a szociális alapból egyrészt egyik kezünkkel adunk, a másik kezünkkel elveszünk, és ez egy kicsikét engem elszomorít. Az állam és kormányfők a tanácsülést követően azt mondták, hogy sikerült megőriznünk a legszegényebbekre irányuló alapokat. Igen, de ezt úgy tették meg, hogy a szociális alapból vontak ki forrásokat. És a szociális alap elsősorban arra irányul, hogy elősegítse a munkaerőpiaci integrációt és a szociális befogadást. Úgyhogy itt egyik kezünkkel elveszünk, a másikkal adunk. Mrs. Ovir, please. Köszönöm szépen, most pedig Ovir asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Maria Cornelissen előadó asszonynak a kemény munkáért, és azt kell, hogy mondjam, hogy egyet értek a jelentős tervezet egyes részeivel, ez egy rendkívül problematikus kérdés. A, a leginkább rászoruló személyekkel szolidárisnak kell lenni. Ide tartoznak ugye nők, férfiak, gyerekek, hajléktalanok és nehéz körülmények között élők És minden egyes embernek szüksége van alapvető élelmiszerekre és ruházkodásra. Itt a, az Európai Unió, az európai segélyek segítségével támogatást nyújthat a leginkább rászoruló személyek számára. Nagyon fontos azonban, hogy az Unió ne csak közvetlen támogatást nyújtson, hanem a helyi kapcsolatokat és támogassa az adományozók és az adományokat igénybevevők között. A gazdasági válság leginkább, legsúlyosabban a nőket érintette, éppen ezért Eh, ez az alap eh, nagyon is komoly segítséget jelenthetne ezen érintett nők számára. A szolidaritás azok irán, akik a leginkább rászorulók, eh, úgy gondolom, hogy olyasmi, amit továbbra is fenn kell tartanunk a jövőben. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! És akkor ezzel lezárjuk az eszmecserét erről a naprendi pontról, de Cornelison hogy még megkapja a szót, illetve először Cuba asszony. Köszönöm szépen. Amikor erről az alapról beszélünk, arra is emlékeznünk kell, hogy hogy ez nem lehet ezt a témát az európai szegénység alakulásának megvitatása nélkül megvitatni. Hát ez egy nagyon ö, heterogén kép, amelyet itt látunk Európa szerte. Nyilvánvalóan ö, ugye ö, valamennyi tagállamnak hasonló problémákkal kell szembenézni, de hogyha megnézzük az Európa peremén lévő országok helyzetét, ahol jelenleg a trojka próbálja uralni a helyzetet, akkor láthatjuk, hogy azért különböző a helyzet. És ezt mindenképpen szem előtt kell tartanunk a 2014-es 2021 közötti időszakban. Nagyon gyorsan változik a helyzet, egyre inkább növekszik a szegénység. Nagyon sokan család és szegénységbe csúszik, akik sohasem gondolták volna, hogy valaha ilyen típusú problémákkal kell, hogy megküzdjenek. Tehát teljesen más képet látunk ma, mint pár évvel ezelőtt itt nem olyan családokra beszélünk, ahol, ahol már régóta munkanélkülek voltak mondjuk a szülők, nem itt. Azokra a családokra van szó, akik most belecsúsztak a szegénységbe, mert valamelyik családtag elvesztette a munkahelyét, vagy ha van is munkájuk, akkor is a úgymond a dolgozó szegények közé tartoznak, hiszen olyan bérrel dolgoznak, amelyből egyszerűen nem lehet a szegénységi küszöb alól kikeveredni úgy gondolom, hogy ez egy elfogadhatatlan helyzet, és azt is látnunk kell, hogy a szegénység, mint fogalom, megváltozott, a szegénység valósága megváltozott, és nagyon sok család nem tudja már a jelzáloghitelt törleszteni, így sokszor utcára kerülnek ez egy teljesen új jelenség. Portugáliában a gyermekkori szegénységet is figyelembe kell venni, hiszen egyre több gyerek jut egyszer naponta ételhez, általában az iskolában. Hát ez egy rendkívül szomorú és szörnyű helyzet. Hogyha komolyan akarjuk megvitatni ezen alaphelyzetét, akkor szem előtt kell tartani azt, hogy a szegénység nem csökken, nem növekszik, hanem egyre újabb formákat is ölt. Úgy gondolom, hogy ezt a vitát senki sem látja helyesen, hogyha nem, nem látjuk azt, hogy Európa szerte egyre inkább csökkennek a támogatások, a szociális juttatások, és amikor lehetőség nyílik arra, hogy ezen szakpolitikáknak az ártalmait valahogyan enyhítsük, csökkentsük, akkor azt látjuk, hogy még az eddig a múltbeli segélyezési szintet sem kívánja az EU fenntartani. Hát úgy gondolom, hogy ezt az összeget növelni kellene, vagy legalábbis a múltbeli szinten kellene tartanunk. És hogyha ezt az alapot egy kicsit diversifikálni, akkor kis különböző típusú intézkedéseket kívánunk ide bevonni, legalábbis én ezt hallottam ki a vitában, hát akkor természetes, hogy akkor a támogatási forrásokat is növelni kellene. Különben az élelmiszer segélyezés a szent összeg egyértelműen csökkenni fog. az Európai Parlamentnek egy világos álláspontot kellene, hogy képviseljen valamilyen szakbizottságban és parlamentként is. Legalábbis egy olyan üzenetet kellene közvetítenünk, hogy, hogy, hogy lássák, hogy mi úgy gondoljuk, hogy vannak olyan alapvető minimális jogok, amelyeket tiszteletben kell tartani. Itt családokról, gyerekekről van szó, olyanokra, akik sosem gondolták volna, sem gondolták volna, hogy a szegénységgel kell majd szembenézniük. Vannak mások, akik, akik olyan strukturális munkanőségtől szenvednek, hogy soha az életben nem fognak kikeveredni. Köszönjük szépen! Most pedig az előadó asszony Cornélszen asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását. rövid megjegyzés. Nagyon sokan említették, hogy nevetséges, hogy a pénzmennyiség csökkent, miközben a szegénység növekszik. Ez így van. Sajnos ebből a szakbizottságból nem, minden sok, nem sok mindent tudunk tenni, de a foglalkoztatási szakbizottság, mint felelős bizottság sem tud ezzel kapcsolatban semmit tenni. Az több éves pénzügyi kerettel kapcsolatos tárgyalások a döntőek ebben. Jelenleg 2,5 millió rendelkezésre, és nem 2,1, de abban nem bízom, hogy a 2,5 milliárd fölé emelkedne ez az összeg. Azt próbáltam meg elérni ebben a véleményben, hogy a pénz azokba az országokba kerüljön, ahol a legnagyobb szükség van rá. Hogyha sokkal szélesebb körben osztanánk ki ezt a pénzt, mondhatjuk azt, hogy minden országban van szegénység, minden ország számára hasznos lenne, de ha nagyon kicsi pénzünk van, akkor legszegényebb országokban a legszegényebbek között is a legszegényebbeknek kell adni ezt a pénzt. Egyik kollégánk nagyon élénk képet adott arra, hogy milyen rettenetes a helyzet bizonyos országokban. Nyilván elég sok kohéziós program alatt tartozó országról tudunk beszámolni, ahol a nélkülözés óriási mértékű. Oda kell küldeni a pénzt. A 30-as módosítót eh, Bauer asszony említette. Ott megpróbáltam disztingválni, a gazdaság, gazdas, gazdagabb országoknak többet kellene eh, eh, társfinanszírozni, a szegényebbek pedig kapjanak több EU támogatást, hogy ez a kis pénzünk, ami van, az inkább a szegényebb országokhoz menjen. Egy apróbb hibát is észrevettem most, a 30-as eh, módosító utolsó mondata azt mondja, hogy or the European Social Fund, vagy az Európai Szociális Alap. Eh, itt természetesen kohéziós alapnak kellene szerepelnie. A kohéziós országok kapjanak több finanszírozás az EU-tól, azok az országok pedig, amelyek sem a stabilitási program, sem a kohéziós támogatások hatása, hatája alá nem esnek. Eh, nekik maguknak kellene megoldást találniuk. Egyetetek mindenkivel, aki azt mondta, hogy eh, az élelmiszer segélyek való koncentrálás nem fogja a struktúrás problémákat megoldani. Nagyon sok más eh, nélkülözési forma is létezik, nem csak élelmiszerek szempontjában, hanem más szempontból is. És érdemes lenne diversifikálni az alapot, vagy ez hasznos lenne, hogy a szervezetek többet maguk dönthessék el, hogy mit szeretnének kapni. Amit Marasacsi azt hogy mondott, hogy ez az alap elsősorban nőket támogat -e. Nos, amikor azt mondom, hogy ennek egy női alapnak kell lennie, nem arra van szó, hogy ez az én véleményem vagy szándékom, hanem az a keserű valóság, hogy a leginkább nélkülöző emberek többsége nő. És ez nekünk, mint nőjogi szakbizottságnak bizonyos jogot ad arra, hogy jelentős mértékben befolyásoljuk eh, ennek az alapnak a vitáját. Vannak további megjegyzések természetesen, úgy gondolom, hogy ezeket érdemes áttekinteni jó árnyékjelentős tevőülésre van szükségünk. Többféleképpen át kell gondolni ezeket az ügyeket. Costello asszonyjal együttműködve, aki a foglalkoztatási szakbizottság jelentéstevője. Úgy gondolom, hogy sok szakbizottsági tárgyalás és azon kívüli tárgyalás is szükséges még ahhoz, hogy ez az alap a lehető legjobb formát nyerje el abból a kis pénzből, ami rendelkezésünkre áll, hogy a lehető legjobban fel tudjuk ezt használni. Köszönöm szépen. Akkor az időpontok ezzel a témával kapcsolatosan módosító benyújtási határideje február 25-e délután 5 óra. A szakbizottság március 20-án fog szavazni, a foglalkozási szakbizottság pedig április 23-án. És akkor következik a 12-es napi rendi pont, a nők EU-n belüli oktatási és foglalkoztatási mobilitása. Ronzuli előadó asszony kap szót elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék először is köszönetet mondani minden kollégának, akik hozzájárultak ehhez a szerintem nagyon jó jelentéshez. 103 módosító érkezett, elsősorban a preambulum bekezdésekre vonatkozóan. Számos ilyen módosító a már meglévő fogalmakat erősíti meg az eredeti szöveg mentén. Elsősorban az európai állampolgárok szabadságjogaira koncentrálnak ezek, aki, tehát ezek az állampolgárok bárhol szabadon élhetnek, és szakmailag is szabadságot élvezhetnek az egész unión belül. És ezáltal erősödhet az EU-s azonosságtudatuk. Az eredeti szöveg rámutat, hogy vannak bérkülönbségek, a szakmai és a családélet összehangolása is hiányos, nem megfelelő mindenütt a gyermek gondozási ellátás, ami magukat a cikkeket illeti a 23-astól 31 terjedő módosítók azt javasolják, hogy az egyes cikket egészítsük ki, nevezetesen, hogy a nők álljanak az európai szakpolitikák középpontjában, amikor az oktatásról, a foglalkoztatásról és a bevándorlásról beszélünk. Nagyon érdekes felvetések találhatók ezekben a módosítókban, és ezeket dolgoztam át egy kompromisszumba. A 24-es módosítók azt javasolják, hogy meg kell védeni a nők jogait a szakmai mobilitás területén. Elő kell segíteni a legjobb gyakorlatok, a bevált gyakorlatok kicserélését, és ezekből is kompromisszumos módosítókat készítek majd. A 42-től 47-ig terjedő módosítók a hármas cikkre vonatkoznak, és azokkal a nehézségekkel, problémákkal foglalkoznak, amelyeket a nők szembe kerülnek, hogyha más tagállamban igyekeznek munkát találni. A 48-53-as módosítók a 4-es cikkre vonatkoznak, itt arról van szó, hogy a nők általában alacsonyan fizetett munkát kénytelenek vállalni. Én ellenzem a 48-as módosítót, Jaskova kolléganő módosítóját, szerintem a bekezdés törlése nem igazán javít a szövegen. És egyébként sem tartom helyesnek. Ezt eléggé hosszasan megvitattuk. Itt a férfiak és nők bérezése közötti különbségről van szó. Ugyanakkor meglepett az 50-es módosító is. Itt a módosító benyújtója azt javasol, hogy a szakmai mobilitás területén a különböző korlátokat szüntessük meg. Itt gondolunk például az egészségügyben dolgozókról, dolgozókra, akik többnyire nők. Tehát, hogyha ezt a kritériumot alkalmazzuk, akkor egyik szakmában sem beszélhetnénk a mobilitás szabadságáról. Ha azt mondjuk, hogy ez a különböző ágazatokban előnyt jelenthet, akkor elképzelhető, hogy bizonyos területeken, meghatározott időszakokban hiány, munkaerő hiány alakulna ki. És hogyha erről van szó, a, például az orvosi szakma területén, akkor ez komoly következményekkel járna. A 60-as módosító, ez az ötös cikre vonatkozik, a nők munkaerőpiaci, nők előtt álló munkaerőpiaci akadályokról van itt szó, Dati asszony módosítójáról van szó, mégpedig a részmunkaidőben dolgozó nők százalékos arányára tesz javaslatot. Itt meg kell említeni a forrást is. 61-estől 63-asig terjedő módosítók a hatos cikkre vonatkozóan közvetlen és közvetett formái a diszkriminációnak. A kolléga azt javasolja, hogy ezt a cikket részben töröljük, de szerintem ennek nagyon sok értelme nem lenne. 8-as cikk, 65-66-os módosítók, itt a kollektív szerződések szerintem nem a legmegfelelőbb módszer a bérkülönbségek áthidalására. És azt sem gondolom, hogy a munkaadók nak kötelezően adatokat kéne szolgáltatniuk a munkavállalókról. Ez már a 70-es módosító. A 8-as módosító, 80-as módosító Zaborska asszony tollából. Lehet, hogy itt fordítási problémáról van szó, mármint az olasz fordításra gondolok. Itt arról van szó, hogy a külföldön eltöltött idő figyelembevétele a nyugdíj megállapításakor, a nyugdíjjogosultság megállapításakor. A külföldi tartózkodás szerintem nem pontos kifejezés, mert ez nem feltétlenül jelent munkavállalást, ez lehet üdülés is, vagy nyaralás. Legalábbis az olasz változatban ez nem egyértelmű. Tehát ezek a módosítók, amelyekkel voltak aggájaim, a többiekben vannak. A 13-as cikkre rátérve, lehet, hogy sokan nem értenek velem egyet, és tudom, hogy ez a saját személyes véleményem. Minden esetre ezt szeretném elmondani önöknek, a 91-től 96-ig terjedő módosítók, különösen a 95-ös módosítók Livetti asszony részéről, más szakbizottságok számára is gondot jelentett. Szerintem nem méltányos, ha itt csak egy kifejezett etnikai kisebbségi csoportra utalunk. Itt pusztán a roma nőkről teszünk említést. Miért ragadjuk őket ki, miért nem vonatkoztatjuk ezeket a rendelkezéseket minden etnikai csoportra? Hogyha itt a romákat külön említést teszünk, akkor ezt valamilyen összefüggésbe kéne helyezni. Itt például kiemelt figyelmet kellene fordítani a bizonytalan feltételek mellett nagyobb valószínűséggel munkát vállaló 45 évesnél idősebb nők mobilitásának támogatására, valamint dolgozzon ki különleges megoldásokat a roma nők problémáira. Ez szerintem ez a megfogalmazás elég diszkriminatív. Lehet, hogy nem, bizt, nem mindenki ért ezzel egyet. Tehát ennyi lett volna összességében és szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, aki részt vett a szöveg kidolgozásában, és remélem, hogy a kompromisszumos módosítókat minél előbb meg tudom küldeni. Eh, Köszönjük szépen. Most pedig úgy látom, hogy hárman kívántak szót kérni. Remélem tudják önök is, hogy ilyen csak szorít bennünket a szétől. Ne vedd el a valószínűleg kapja meg elsőként a szót. Köszönöm szépen, akkor megpróbálok nagyon rövid lenni. Először is köszönetet mondok Roncoli asszonynak ezt a kiálló kiindulás alapot a jelentéshez a nők oktatás és foglalkozási mobilitása ugye egyre több embert érint, ez nagyon fontos. Aztán szeretnék a módosítókra is kitérni. Nagyon fontos véleményem szerint, és megpróbálok itt most nagyon rövid lenni. És ebből csak a fejét mondom el annak, amit szerettem volna eredetileg elmond. Különösen a mobilitással kapcsolatos módosítóra szeretnék kitérni. Úgy gondolom, hogy idén az európai polgárok évében nagyon fontos a mobilitás kérdése. Aztán említette a módosítókat, amelyek kitérő a különböző szociális rendszerekre Európán belül. Ez is nagyon fontos. Nem vagyok Zaboszka asszony, szószólója, de vele együtt én is egyetértek azzal, hogy igen, felkevne a figyelmet arra, hogy vannak különbség az a szociális és nyugdíjrendszerek között. Aztán a nemek közötti bérszakadék, a munkai és a családi élet összeegyeztetése, ezek mind nagyon fontosak ahogy az is, hogy említésre kerül, hogy a nyelvtudásra milyen nagy szükség van, ezt is még inkább támogatnunk kellene. Igen, ez nagyszerű. Tényleg, és akkor az én személyes módosítőmről is szót eltenni. Számomra fontos az, hogy a diplomák, vizetségek elismerése megtörténjen, ezt minden jelentésben meg kell említeni, hogy szükség van arra, hogy megoldjuk az elismerés kérdését, aztán fontos az is, hogy eh, minél több nő kerüljön be a magas pozíciókba, a döntéshozatali pozíciókba, ez számomra szintén nagyon fontos. Aztán amikor oktatási mobilitásra beszélünk, vagy általában az oktatásra, akkor úgy vélem, hogy nagyon fontos támogatni a nők oktatási mobilitását támogatni, a, méghozzá a felsőoktatásban, és itt kitérnék a tanárokra, professzorokra, és ezen nincsenek nagy számban női egyetemi oktatók Európában, tehát őket, az ő tekintetükben is a nőknek nagyobb képviseletére lenne szükség. Aztán nagyon fontos számra az is, hogy a fiatal nők lehetőséget kapjanak arra, hogy az új ifjúsági garancia rendszerből támogatáshoz juthassanak, ahogy már hallhattuk, a, az egyetemi hallgatóknak több mint a fel 60%-a lány, nő, és jó lenne, ha a munkaerőpiacon és az ifjúsági garanciaeszközből is jobban uh, részesülnének, ezt támogatnunk kell. És végül fontos az is, hogy az önkéntes tevékenységeket támogassuk, hogy a nők esetében ezáltal is előrebb lendítsük a tapasztalatcserét, különböző korosztályok számára is fontos ez, hiszen az Európai Unió egyik legfontosabb értéke ez a mobilitás és a tapasztalat. Köszönjük szépen! Következő hozzászólva Kriveti asszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék gratulálni az előadónknak, aki rendkívül jó elemzését végezte a módosításoknak, és, és szeretném ezzel kezdeni a hozzászólásmat, hogy szeretnék együttműködni az előadó, hogy még inkább pontosítsak néhány problémát. Nagyon rövid leszek. Való igaz, hogy hogy az Európai Parlament tagja vagyok, de az országomat, hazámat is képvisel, mindannyian ugyanazért vagyunk itt. Ami engem érdekel az az, hogy két kategória van, amely talán több figyelmet is érdemelne. A jelentésben tehát ki térni rá például az orvosok, a hazámban ugyanis az orvosok nagy része nő, és ők nagyon mobilisak, ez egyáltalán nem rossz dolog, nem az a szándékom, hogy azt mondjam, hogy az orvosokat meg kellene tiltani azt, hogy elhagyják hazáikat Romániát vagy más országokat, de a paciensok esetében ez problémát jelent az én hazámban. Tehát az elképzelésem az, hogy próbáljunk elgondolkodni ezen a problémán is, és minden jelentés talán egy kicsit hozzájárulhatna ahhoz, hogy itt megoldást találjunk, hiszen e, valóban probléma, ez volt az oka annak, hogy én ezt a módosított megfogalmaztam, és ami a romákat illeti, teljes mértékben egyetértek azzal, hogy egy külön jelentés kellene, hogy foglalkozzam velük, hogy ha meg lehet oldani a roma nők problémáit, akkor ezt külön tegyük meg az én hazám számára, ugyanis ez is problémát jelent, és éppen ezért nem habozok, hogy minden alkalommal, amikor felmerül, hogy a jelentésben erre kitérjek, ez tehát az én magyarázatom az előadó felé, hogy miért fogalmaztam ezeket, de és szeretnék köszönetet mondani, hogy valóban elemezte ezeket a problémákat, amelyek sajnálatos módon az én hazámban különös jelentősége bírnák. Köszönjük szépen! Szuba asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is Szeretném elmondani, hogy úgy velem ez egy nagyon fontos jelentés. Ez különösen fontos azért, mert e, ma a bevándorlás kérdése egyre problematikusabbá válik. nem egyszerűen azért, mert az emberek egyszerűen új országokat akarnak kipróbálni, és ott szeretnek. Nem, azért vándorolnak ki az emberek, mert nem találnak a hazájukban megfelelő munkát, és ott kell hagyniuk a, a családjukat, a hazájukat, és más országba kell menni, és szerintem az a minimum, hogy mégiscsak méltóképpen fogadják a befogadó országokban ezeket a kivándorlókat. Először is nagyon fontos a nők számára és a családegyesítés kérdése. És ez nem egyszerűen uh, annak kérdése, hogy, hogy joga van a családoknak csatlakozni a kivándorolt uh, személyekhez, hanem az is, hogy hanem arról szól, hogy megfelelő munka uh, lehetőségeket kell teremteni az adott fogadó országban munkalehetőséget kell biztosítani a gyermekek számára ellátást, tehát hozzáférést a bölcsödékhez, gyermekellátó és oktatási intézményekhez, tehát megfelelő háttérszolgáltatásokat kell biztosítani számukra. És nem akarok minden által megfogalmazott módosítóra kitérni, de egyre mégiscsak szeretném felhívni a figyelmet, ez pedig a kollektív tárgyalásokról, szóval szeretném ezt eh, felvetni, hiszen sokat beszéltünk már a nemek közötti bérszakadékról, és úgy gondolom, hogy meg kellene védenünk azokat az eszközöket, amelyek biztosítani tudnák azt, hogy ugyanazon munkáért ugyanannyi bérben részesül mindenki. Amikor kollektív tárgyalásokról beszélünk, akkor arra való ugye szó, hogy a munkavállalók és a munkadók között egy szerződés születik meg, konkrét, kötelező érvényű rendelkezéseket foglal ez ugye magába, itt ugye szakmánként kerül erre általában sor, és így még átláthatóbbá lehetne tenni a helyzetet, és így mindenki tudja, hogy mik a feltételek, milyen körülmények között kell dolgozni az adott munkavállalók. Hogyha egyedi szerződéseket kötnének, például egy nő esetében egy egyéni szerződést kötnek, akkor nagyon sok lehetőség nyílik a diszkriminációra, és és nem tudják a nők mondjuk, hogy a többiek mennyi bérben részesülnek, és ezáltal már is jobban ki van téve a diszkrimináció a veszélynek. Tehát mégiscsak logikus, hogyha a bérszakadék ellen fel akarunk lépni, akkor az ez ellen leginkább hatásos eszközöket meg kell védenünk. Ez úgy gondolom, hogy védeni például a nőket, és köszönöm szépen. Köszönjük szépen, most pedig megadom a szót az alelnök asszony Morán Sátrajászonnak. Köszönöm szépen, elnök. Először is szeretnék gratulálni a munkához. Nagyon átfogó munka volt ez, és meglehetős mélységben dolgozta föl a különböző szakbizottságokkal egyeztetve és összefésülve az ügyeket. Természetesen Szeretnénk biztosítani, hogy Európában biztosított legyen a mobilitás a nők számára, hogy mint minden más dolgozó is, ők is részt vehessenek ebben a kollektív eh, tagállamok közötti mozgásban. Alá kell húznunk azt, hogy eh, szükség van arra továbbra is támogassuk a nők életpályáját, hiszen nagyon gyakran a szakmai mobilitás eh, két ország között stagnációhoz eh, eh, vezet. Nagyon sokan, akik külföldön válnak, vállalnak munkát, a képesítésükhez képest hosszabb munkában helyezkednek el a nők ugyanolyan jó képzettek, mint a férfiak, a fiatal lányok ugyanolyan jó oktatást kell, kapják, mint a fiúk, de vannak ennek ellenére különbségek a, abban a pályában, amit eh, befutnak a férfiak, illetve a nők. Úgy gondolom, hogy a mobilitás az egyik eszköz, amit tudunk arra használni a megfogalmazott módosítók szellemében hogy feljük a figyelmet az életpályákban jelentkező e, egyenletlenségekre. Någon från kommissionen vill... E, e, bizottság részéről szeretne valaki felszólalni. Thank you, Chair. Thank you. Köszönöm elnök úr, képviselők. Köszönet a koordinátornak a jelentés kapcsán végzett munkájához, munkájáért. Nos, nagyon gazdag eh, vitát hallhattunk a módosítókkal kapcsolatban. Nagyon gazdag a jelentés, és részletekben is eh, olyan ügyekre fókuszál, amelyek az Európai Bizottság gondolkodásában is eh, a homloktérben vannak a politika alkotása során. Így az egészet áttartó oktatás, a gyermekellátás lehetőségek biztosítása, a nemek közötti fizetés különbségek megoldása, olyan ügyek ezek, amelyek mentén a bizottság is az elmúlt időszakban nagyon sok munkát végzett politika alkotási gyakorlata során. A kollégám még részletesebben is fog beszélni az oktatási perspektíváról, de szeretném hangsúlyozni, hogy a jelentés jó irányba halad. A bizottság számára fontos hogy a nők aktivitását eh, fokozzuk, hiszen csak így tudjuk a 70%-os eh, foglalkoztatást elérni a 20-65 eh, évek között életkori kategóriában. Ez az egyetlen lehetőség arra is, hogy Európa növekedésnek induljon. Hogyha statisztikáról beszélünk, a férfiak már elérték a 75%-os foglalkoztatást ebben a korcsoportban, a nők jóval kisebb részben vesznek részt a foglalkoztatásban. Ha ismét a fenntartható növekedés pályájára lépünk, akkor a nők foglalkoztatása a piacon alapvető fontosságos lesz. Az EU-n belüli földrajzi viszonyok rendkívüli mértékben eltérőek. Néhány országban nagyon alacsony a nők részvétele a munkaerőpiacon. Hangsúlyoznak még egyszer, hogy, az, hogy a bizottság nagyon komolyan veszi ezt az ügyet. És ezen ügyek nagy része, ahogy említettem, a gyermekellátás intézményekkel függ össze, a fizetési különbségekkel, a nyugdíjjogakkal, azok hordozhatóságával és az tartó tanulással, de említhetnénk a mobilitást és a pálya mobilitást is. Egyrészt ugye a földrajzi határokon keresztül, másrészt a különböző pályák közötti váltás szabadságáról. Hogy lehet ezt tovább vinni? Szeretném felhívni a figyelmüket az európai szemeszterre és az országok, ország, ország specifikus ajánlatokra. Eh, már ezek 2012-ben elkészítettek néhány ország esetében. Itt eh, Ausztriában, Csehországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Máltán, Lengyelországban, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban tettünk javaslatokat. A második kereső eh, ügye ugyancsak fontos Németországban és Hollandiában. A fizetési különbségek ügye pedig eh, eh, Ausztria és Málta esetén voltak fontosak. The annual growth survey to... Tehát ez a 2013-as felmérés kapcsán majd napirendre fog kerülni a nők mobilitása, részvétel a munkaerőpiacon, az élethosszig tartó tanulás szempontjai, ami a földrajzi mobilitást illeti, a bizottság novemberben egy döntést átdolgozott, egy határozatot átdolgozott, és felkérte a tagállamokat arra, hogy a rendelkezés álló fórumokat felhasználjuk, illetve a közszolgáltatások elsősorban a munkavállalók igényeire és a rászorultak igényeire összpontosítson, akik munkát keresnek. És most a nyugdíjak hordozhatóságának témájával zárnám, mielőtt átadnám a szót a kollégámnak. A nyugdíjak hordozhatóságának két dimenziója van. Az egyik a munkaerőpiac szegmentáltságával függ össze. Tíz férfiből egy, a nők esetében tízből három önkéntelenül, tehát saját akaratán kívül, és ezt hangsúlyoznám, vállal ideiglenes munkát. Itt nagyon fontos megemlíteni a felhalmozott jogokat. Úgyhogy mi a tanács munkáját várjuk majd meg. A ciprusi elnökség már megkezdte ezt a munkát, az ír elnökség is ebben a témában több megbeszélést tervez. Úgyhogy mi azt várjuk, hogy a tanács intenzívebben dolgozzon ezen a témán. És akkor most átadnám a kollégámnak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. A kulturális oktatásügyi DG nevében is szeretnék néhány szót szólni a jelentésről, és mi üdvözöljük az oktatás ra történő hangsúly helyezést, a foglalkoztatás mobilitását, a nők bevonását a munkaerőpiacra, de itt a bevándorlókra is oda kell figyelni. A 2020-as célokat mindenféleképpen hangsúlyozni kell, különösen a felső oktatás helyzetét, ahol a nők igen erős pozícióban vannak, az európai szemeszterrel is szeretnék utalni. A jelentésben foglaltak gyakorlatilag megismétlik a bizottság prioritásait az oktatás képzés területén, amit a novemberben, 2012. novemberében elfogadott közleményünkben is közöltük. Az itt foglalt prioritásokat az oktatásügyi miniszterek tanácsa múlt pénteken fogadta el, ami az oktatási rendszer átgondolását illeti. Itt elsősorban a az oktatás és képzési rendszerek színvonalának javítását kell előtérbe helyezni, hogy megfeleljenek a munkaerőpiac igényeinek, erősíteni kell a lehetőségeket, a részvételt, a élethosszig tartó tanulást, és ebbe be kell vonni az összes érdekelt felet. A, képzés, a képzettségek elismerhetősége is megfelelő összefüggésbe kerül, hogy kerüljön. A fiatalok és felnőttek, alacsony képzettségű felnőttek esetében a képzettségi szint emelése is nagyon fontos prioritás, hozzáférést kell biztosítani a gyermekgondozási lehetőségekhez, a nyelvismereteket is javítani kell, hogy a társadalmi beilleszkedést minél inkább elő tudjuk segíteni. És át kell gondolni a közlemény szerint az informatika szerepét a tanulás elősegítésében formális és informális tanulásra egyaránt gondolunk. És lehetőségeket kell találni arra is, hogy a meglévő akadályokat a nők mobilitása előtt felszámoljuk. Végezetül pedig üdvözöljük az Erasmus program támogatását, és szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a jövőbeni Erasmus mindenki számára e, című program e, nagyon erőteljesen fog összpontosítani a mobilitásra, nem csak a felső oktatásban, hanem e, a másodszintű, illetve továbbképzésben is. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen! Rontuli asszony kap most szót, és kérem, hogy viszonylag röviden fogalmazon, ugyanis tovább kell lépnünk. Egyébként ez a pont a kompromisszumok megtárgyalásán is sorra fog kerülni. Köszönjük szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Nem nincs túl sok észrevétel, éppen ezért csak néhány bírálatra szeretnék reagálni. Zuba asszony részéről hallottunk ugye észrevételeket. Nem gondolom, hogy a, a statisztikák átláthatósága a, a bérekre eh, vonatkozóan feltétlenül előrébb visz bennünket. Tehát itt leginkább a mentalitást, a hozzáállást kellene módosítani, és nem biztos, hogy ez a fajta statisztika az itt eredményre vezet. Aztán a, a legutolsó megjegyzés Klivetti kollégánőtől, ami ugye itt a női egészségügyi szolgálatról volt, az a női orvosokról, arról az aggodalomról, hogy, hogy esetleg a, a, a férfi kollégákkal szemben nem élveznek a női kollégák egyenjogoságot. Hát a Foglalkoztatási Bizottság ebben a témában foglalkozik egy jelentéssel, ahol erre is kitérnek itt az, ugye nagyon nagy az igény az ápoló személyzet, a gondozó személyzet iránt, a betegek ápolása területén nagyon nagy a keres, tehát az igény éppen ezért el is kell ismerni az ezen a területen dolgozókat, ezt fel kell gyorsítani, hogy itt hogy lehetővé tegyék az adott szakmák számára azt, hogy külföldön is munkahelyhez jussanak. Egy-egy országban ugye lehet, hogy nincs is elegendő munka és ezért fordulnak a külföldhöz. Tehát nagyon fontos ezen a téren is, hogy a végzettségeket elismerjék és megkönnyítsék a mobilitást. Aztán Klivetti asszony arról is beszélt, hogy hogyha néhány országban vannak úgynevezett bónuszszolgáltatások, amelyek más országokban nem léteznek, akkor valahogy kompenzálni kell ezt. Ennyit szeretem volna mondani, köszönjük szépen, mondja az elnök, és akkor 15 másodpercen belül rá is térünk a szavazásra, de még egy dolgot le kell ellenőröznem a szavazólistámon, és akkor utána rá is térünk a szavazásra. Köszönöm. Okay, we will now start uh, the votes. Most akkor pedig megkezdjük a szavazást. És a 13-as napirendi ponttal kezdjük a szavazást. Ez pedig a nők és férfiak között egyenlő bánásod elvének az árakozó szolgáltatáshoz való a szó irányelv átültetése. Gurmai asszony, mint előadó, kérje a szót, kérem mindenki üljön le, és kicsit csendesebben üljön le. Öné a szó thank you so much, dear colleagues. Before we proceed... Köszönöm szépen, kollégák. A választás előtt csak szerettem volna újra felhívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos ez az irányelv, hiszen ez volt az első olyan európai irányelv, amely a munkaerőpiacon kívüli nemek között közötti diszkriminációval foglalkozott. Éppen ezért az eltöltetése és az alkalmazása kulcsfontosságú, különösen hiszen jelenleg nagyon sokszor használják ezt ürügyként arra, hogy a nemek közötti esélyegyenlőségre vonatkozó intézkedéseket késeltessék, vagy még ne alkalmazzák. És itt ugye a biztosító társaság és különböző váltak esetében jogbizonyosság lépett föl, és ezért a jelentésem eh, nagyobb átláthatóságot és jogbizonyosságot szólít föl. Fontos, hogy a tagállamok komolyan vegyék ezt, és remélem, hogy széleskörű támogatást kap majd ez a jelentés és szeretnék még egy szóbeli módosítót is bejelenteni, de biztos vagyok abban, hogy eh, tisztelt elnök úrunk ezt megfelelőképpen fogja kezelni. Köszönjük szépen! Köszönöm, és akkor kezdjük a szavazást. A nyolcas módosító, aki támogatja ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor következik a 9-es módosító, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellett ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellett ellene tartózkodás ezt ellenőriznünk kellene. Úgy láttam, hogy elutasítottuk, de ellenőrizzük. elfogadtuk. Tehát a 12-es okafogyottá válik, 13-as következik, mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Akkor tehát lezártuk a szavazást, elfogadtuk. 14-es mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellett ellene tartózkodás, ha jól látom, akkor elfogadtuk. Ellenőrizzük a 15-öst. Megnyitom a szavazást a 15-ösről. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító, a 16-os és a 17-es okafogyottá válik, tehát a kettes kompromisszumosról szavazunk most mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 19-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A hármas kompromisszumost ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. A 20-as következik mellette, ellene tartózkodás. Ez sem volt teljesen egyértelmű, úgyhogy a 20-as módosítót ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Egyértelműen elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette. A 28-ast ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. négyes mellette, mellett, kompromisszumos négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik az egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva az egyes módosított ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. És akkor a vélemény egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. Köszönöm szépen, és gratulálok az előadónak. We then go to the next item. Hát, most rátérünk a következő napirendi partra a megfelelő biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendjéről szóló. A jelentés Regina Bastos előadó asszony kére szólt, igen. Köszönöm szépen. Elnök úr, csak nagyon röviden szólnék. Először is szeretnék minden kollégának köszönetet mondani, aki hozzájárult ehhez a jelentéshez. 76 módosító érkezett be, a legtöbb módosító az én alapgondolatomhoz nagyon közel állt. én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos jelentés, hiszen itt valóban arra van szó, hogy a nyugdíjak esetében végre csökkentsük a szakadékot a nők és férfiak esetében egyenlítődjön ki a nyugdíj. Szeretnék néhány módosítót kiemelni, amelyek eh, valóban azt célozzák, hogy az érintettek védelmét erősítsük meg, itt a nőkre, gyerekekre gondolok elsősorban ezek De is ki kell térni a nyugdíjak esetében. Köszönöm szépen, és akkor megkezdjük a szavazat. 24-es módosító mellette ellene tartózkodás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 Tehát 32-est ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Világosan elfogadva. De nehéz volt ezt nem látni, hiszen nagyon sokan nem emelték megfelelően a kezők. És hát én megígérem, hogy megpróbálom szabad szemmel is ezt felismerni. Most pedig egyes kompromisszum mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. 35-ös következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 35-öst, megnyitom a szavazást a 35-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 39 es mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom elfogadtuk. Ellenőrizzük a 39 est megnyitom a szavazást. 39 esre szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 41-es részenként szavazunk. Első részről szavazunk. Elnézést, tehát akkor mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 42-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 43-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 44 mellette, ellene, tartózkodás, azt gondolom elutasítva. 46-os mellette, ellene, tartózkodás. E, ezt ellenőrizzük. A 46-ast Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Nem, most sikerült megnyitom a szavazást. Tarabella asszony. Most még csak egyénként szavazhat, elutasítva, úgy látom. 45-ös módosítom mellette, ellenem, tartózkodás elutasítva 47-es, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Aztán 49-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 50-es és 51-es, hiszen azonosak, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 55 es mellette ellene tartózkodás elfogadva 56-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadva 57-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 59-es mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 58-as mellette, ellene tartózkodás, elutasítva. 60-as mellette, ellene tartózkodás, azt gondolom elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva azt gondolom, ezt ellenőrizzük. 64 es megnyitom a szavazást. Tehát megnyitottam a szavazást. Most! Lezárom a szavazást. Elfogadva. 65-ös mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. 66-os mellette. Ellenem tartózkodás elfogadva. 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 68-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 70-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 11-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 71-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 21-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 72-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 74-es mellette, ellene, ellene tartózkodás elutasítva. Egyes módosító mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom, ezt is ellenőriznünk kell. Az egyes módosítóra megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító mellette, ellenem,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 nem tudom, nem lehetne ezeket blokkban megszavazni? Tehát egészen a 20-asig. Tehát a 12-estől nem egyenként fogunk szavazni. Now 12. So we then vote on 12. Those are in favor. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15 es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette tartózkodás elfogadva. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. És akkor záró szavazás megnyitom a szavazást. The vote is closed. It's adopted. Elfogadva. Gratulálunk az előadónak. We then go to the next item, the situation. A következő napirendi pont a nők helyzete Észak-Afrikában, és az előadónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, árnyék előadónak, és önnek is, elnök úr, az elvégzett munkáért minden kolléga nagyon értékes javaslatokkal gazdagította a jelentésünket. Én megpróbáltam minden módosítót beépíteni a különböző frakciók részéről. Nagyon fontos, hogy a parlament erőteljes üzenetet közvetítsen az észak-afrikai országokban élő nők felé, akik az arab tavasz részesei voltak. És ezen kívül az érintett országok kormányainak is, a szociális területen dolgozóknak, akik nagyon gyakran a konfliktus kezelésében vállalnak komoly szerepet a demokratikus átalakítás útján. A nők helyzete ezekben az országokban stratégiailag jelentős, ha az országok jövőjére gondolunk. A nemzetközi szervezeteknek is komoly szerepe lesz, az Euromednek. A nők szerepe, különösen például Líbiában, ahol ismeretlen volt a politikámban való részvétel, mindenféleképpen elismerést érdemel ebben a nehéz időszakban, amikor az alkotmányosság alapjait igyekeznek megteremteni új jogalkotási gyakorlat alakul ki. Fontos a diszkriminációval, az erőszakkal szembeni fellépés, és ebben a különböző politikai szervezeteknek is komoly szerep jut meghallgattunk számos nőt, itt a parlamentben is, illetve az adott országokban, és azt szeretnénk, hogyha hangjukat hallathatnák, és az Európai Parlament is figyelembe venné az igényeiket a jogaik elismerésére, a demokratikus folyamatban való részvételhez. Különösen fontos de legalább ennyire fontos annak biztosítása, hogy a parlamentek márciusban napirendre tűzék a nők helyzetét. Köszönöm szépen. To vote, and we start with... Akkor lássuk a szavazást, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtok. 51-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A deve így értelmét veszti, 50-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Folytassuk 57-essel. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. Az 56-osról nem kell szavaznunk, folytatjuk az 58-assal mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Mindenki számára világos? mint hogyha egyes arcokon nem lenne eh, a beleegyezés csodálatos mosolya. Szóljanak, hogyha rosszul csinálom, mondják azt, elnök úr, eltolta. Jó, folytassuk 59 es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 60-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Hát, jó, 68-ast ellenőrizzük le elektronikusan. 68-asról szavazunk elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum következik mellette. Ellenet tartózkodik. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum következik mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 78-assal folytatjuk mellette Against. Abstention. Akkor ellenőrizzük elektronikusan a 78-as módosítót, mert a szavazást. Open on 78. The vote is closed. It's adopted. Uh, amendment 79 in 79-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette tartózkodik, fölöttük, ugorjuk 83 3-asra mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 84-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 86-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es mellette, tartozkodik, elfogadtuk, így a Deve 8-as értelmét veszti, 7-es kompromisszummal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Így sokat átugorhatunk, és a 96-ossal folytassuk. 96-ossal mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette lenne tartózkodik, elfogadtuk. 103-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 110-essel folytatjuk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 111-es mellette, ellene tartózkodik. Szerintem ellenőrizzük a 111-est. The vote is open. The vote is closed. It's adopted. And then we have an oral amendment. Szóbeli módosíték Kráca asszonytól. Van valakinek ellenvetése? Rázzák a fejüket, azaz nincsen. Akkor 112-esről szavazzunk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 114-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 115-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116-os mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 116-os telefonikus. The vote is open on 116. The vote is closed. It's adopted. Uh, 107. Elfogadtuk 117-es mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Deve 3-as értelmét veszti, 119-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 120-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 121-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 122-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 123-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 124-es mellette, ellene tartózkodik. 125-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100 27-essel folytatjuk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 128-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Deve 7-es értelmeteszti 10-es kompromisszumra ugrunk mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ugorjunk ismételten 136-osra mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 137-es mellett ellene tartozkodik. elfogadtuk. Deve 2-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Döve 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141-es mellette ellene elfogadtuk. 142-es mellette ellene elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 147-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 148-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 150-es mellette tartózkodik, elfogadtuk 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk deve 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Deve 6-os, elfogadtuk, 100 Azért tudok ilyen gyorsan menni, mert látom, hogy mindenki mi e, az elfogadta kor felemeli a kezét, mindent elfogadnak ma. 151-es mellette szóbeli módosító ellen van valakinek ellenvetése? Rezzeg a fejüket nincs, akkor szavazhatunk 151-esről mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 152-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 153-as mellette, ellen tartózkodik, elfogadtuk 154-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el Zbigniew módosítóját, 155-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 100 155-ös ellenőrizzük elektronikusan. 55. And the vote is closed. It's rejected. Uh, and then... Tényleg igazuk volt, nem fogadtuk el. 156-os szobeli módosító. Van ellenvetése valakinek? Nincsen. Akkor szavazhatunk 156-osról mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk 157-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk jó, 157 es ellenőrizzük elektronikusan. Just open on 157. The vote is closed. It's rejected. 158. Nem fogadtuk el. 158-as mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Devet 10-es mellette, ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 159-es mellette, ellene tartózkodik, elfogad. 160-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 161-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 162-es mellette, ellene tartózkodik, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 164-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 165-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 166-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 168-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 169-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 170-es szoberű módosítóval van-e valakinek ellenbetése, Úgy látom, hogy nincsen. Akkor 170-esről szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 171-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös. Próbáljuk meg blogban. Nem lehet blogban. Nem <laughs> we, we, don't, we don't vote on amendment 5. Those are in favor. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette, ellene tartózkodik. A hetes ellenőrzik elektronikusan. On amendment 7. And the vote is closed. It's... Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Egy szavazat különbséggel. Nyolcas mellette ellene tartózkodik. Nyolcas is nagyon szoros. A nyolcast is ellenőrizzük elektronikusan. Nem? Mellette, nyolcas mellette ellene tartózkodik. Egyértelműen elutasítottuk. Kilences mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. tízes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. tizenegyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. tizenhármas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. tizennégyes mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. tizenötös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk ezt. 19-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 16-os mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 16-ost. The vote is open on 16. 16. And the vote is closed. It's rejected. Nem fogadtuk didn't. So we vote on amendment 17. 17-essel folytatjuk mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 18-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. Szóbeli módosító 21-es. Van ellenvetése valakinek? Nincsen, akkor a 21-esről szavazzunk. Mm, mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 25 es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os szóbeli módosítóval, ha nincs senkinek elnevetése, akkor a 26-osról szavazunk, mégpedig most. Tegye fel a kezét, aki mellette van 26-osnak, mellette tehát ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 30-ast elektronikusan. Ti? The vote is closed. It's reject. Lezárom a szavazást, és megállapítom, hogy egy szavazat különbséggel elvetettük a 35 27-es mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a biztonság kedvéért a 29 es elektronikus. And the vote is closed. It's adopted. Elfogadtuk. 28-as és 31-es. Megegyeznek a kettőről, együtt szavazunk mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Szóbeli módosító 32-es számot viseli. Ha nincs önkinek elvetés, akkor szavazunk a 32-esről, mellette ellene tartózkodik. Szerintem elfogadtuk. Jó, jó, jó, ellenőrizzük a 32-eset elektronikusan. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Egyen múlt, nem fogadtuk el. Bocsánat, tévedtem. Téveddi emberi dolog. 33-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Még egyszer akkor. 33-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 34-es mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Igen. Mondjuk, hogy elfogadtuk. 36-os. Mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 35-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 37-es értelmét veszti. Igen. 8-assal folytatjuk mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük elektronikusan a 38-as. And the vote is closed. It's adopted. Elfogadtuk. 39-es mellette, ellene. Még egyszer. 39-es mellette, ellene. Jó, 39-est es ellenőrzzük elektronikusan. 39. The vote is closed. It's adopted. Very clear. Egyértelmű, hogy elfogadtuk. A 40-es módosító végül nem utolsóban mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk az emígyen módosított jelentés egészéről szavazunk elektronikusan, kedves kolléginák. Megnyitom a szavazást. Még egy hiányzik. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk az előadónak. We now go to the last vote. Akkor most az utolsó szavazás következik. A gazdasági válság nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira gyakorolt hatásáról. Megkérdezem, hogy az előadó kíván-e szólni. Csak néhány szót, elnök úr. Minden frakció árnyék előadója kiválóan teljesített, és mindenhol, ahol erre lehetőség nyílt kompromisszumot sikerült elérni, úgyhogy szeretnék szívélyesen köszönetet mondani nekik, ugyanis kiváló volt az együttműködésünk. Úgyhogy a témát március 7-én ismét napirendre tűzzük majd, itt különböző beszédeket hallunk majd az előadótól is, illetve a többi kollégától elnök. Köszönöm szépen, kérem mindenki foglaljon helyet, mert megkezdjük a szavazást. A hetes kompromisszumossal kezdünk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 60-as következik, részben első rész, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész, e, mellette ellene tartózkodás, ha jól láttam, akkor elutasítottuk, akkor ellenőrizzük a 60-ast, második részét, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást, valaki hiányzik. Elutasítottuk. 61-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, nem szavazhatunk blogban. Lehet, hogy még a későbbiek során igen, de most nem. Itt nem volt, tehát a 62-es következik mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az emplő első része mellette ellene tartózkodás elfogadva. És következik a 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 8-as mellette ellen, első rész, igen, ellene tartózkodás elfogadva. Nyolcas kompromisszumos mellette elnézést. A nyolcas kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadva. Akkor következik a kilences kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 73-as módosító részenként első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellene tartózkodás, ha jól látom, akkor elutasítottuk. 74-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 78-as következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellett, kompromisszus mellett ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszus mellette ellene tartózkodás elfogadva, 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, illetve ellenőrizzük a 83-ast, megnyitom a szavazást, Closed. It's adopted. Lezárom, elfogadva. 9-es emplő mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 86-os e, és a 10-es e, empl ugyanaz, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 80 hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ez azt jelenti, hogy a 90 es következik, 90-es következik mellette ellene tartózkodás elutasítva. 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 89-es mellette ellene tartózkodás Szerintem a 89-est ellenőrizni kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egy szavazat hiány elfogadva. 91-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 92-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 93-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 96-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 98-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 99-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 31-es emple mellett eh, illetve az első rész először, mellette ellene tartózkodás elfogadva, Elnézést, az M31-esről nem kellett volna szavaznunk, mert ez már okafogyottá vált, akkor következik a 100-as és az M 21-es, ezek azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 101-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 102-es e- e- mellette ellene tartózkodás elfogadva, 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 104-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Akkor ellenőrizzük a 104-est. Ha valaki kéri az ellenőrzést, akkor mindig kell ellenőriznünk. Tehát megnyitom a 104-esről a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 13-as mell, kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elutas, elfogadva. Következik a Tehát a 107-esről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 108-as mellette, ellene tartózkodás ez nem volt egyértelmű, tehát a 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az M34-esről nem szavazunk, 109-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. M12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva részenként szavazunk a 113-asról, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás azt hiszem elutasítottuk, a 113-ast ellenőrizzük, én mintha hallottam volna, hogy valaki ellenőrzést kérett, nem, akkor elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos, ha nem akar valaki ellenőriztetni szavazás, akkor ne szólaljon meg. Tehát a 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Következik az EMPL 32-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. A 120-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, M 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 122-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 123-as mellett ellene tartózkodás elfogadva. 124-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 17-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva, 128-as következik mellette ellene tartózkodás elfogadva, 129-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 131-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 132-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 135-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 134-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 137-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 138 és 139-esek azonosak, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 140-es mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Empl, Empl 33-as mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 141-es mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 142 mellette ellenel tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellenel tartózkodás elfogadva, EMP 18-as mellette ellenel tartózkodás elfogadva, most megpróbálom a blokkot, a 145-ös és a 149-ös között. Nem. Akkor 145-ösről szavazunk mellette. Ellene. Nem, nem. Ellenőriznünk kell a 145-ös, nem volt világos. Mennyit a szavazást a 145-ösről. <coughs> Lezárom a szavazást. Elutasítva. És akkor most blogban? Nem, nem szavazhatunk blogban. Ampli 13-as mellette, ellenem, tartozkodás, elfogadva. Ampli 16-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 146-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 148 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 149 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 155-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 152-es következik részenként szavazunk, 152 első része, mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Második rész mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 156-os mellette Nem tudunk blogból szavazni? Jó. Nem, nem lehetséges. Akkor 156-ról mellette. Ellenem. Tartózkodás. Mellette még egyszer. Ellene tartózkodás elfogadva. 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 158-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 159-es mellette ellene tartozkodás elfogadva, 160-as mellette ellene tartozkodás elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, 163-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 164-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, Empl 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 168-as mellette ellene tartózkodás. De itt van egy szóbeli módosító. Van-e ellenvetés a szóbeli módosítással szemben? Nincs, akkor a 168-ashoz szavazunk, tehát mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 23-as kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Nem plármas mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Nem 29-es mellette ellenem azt gondolom, ezt ellenőrznünk kell. 29-ről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nem láttam ugye semmit, nem emelték a kezüket. Tehát itt különböző megoldásokat lehet találni, de én nem látom a kezeket, nem a koordinátokra nézem, az terem egészet nézem, és nem látom. 174-es következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 170-es következik. Mellette két kézzel. 170 mellette ellenel tartózkodás elfogadva. 171-es mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 172 mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 176-os mellette ellenem tartózkodás elfogadva, 177 mellette ellenem tartózkodás elfogadva, nem, megint nem tudunk blokkban, 178-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, M15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 179 mellette ellene tartózkodás elfogadva, egyes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, négyes mellette ellene tartózkodás elfogadva, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva, de ellenőrizzük a hatost, megnyitom a szavazást a hatos módosítóról. Lezárom a szavazást, elfogadva, egy szavazat többséggel. Hetes módosító mellette, állana még egyszer, hetes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 10-es mellette ellene tartózkodás azt gondolom, ezt is ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást a tízes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 11-es módosító mellette ellenem tartózkodás. Elfogadva. Egyes kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes kompromisszum mellette a tartózkodás elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Nem, nem tudunk blokkban szavazni, tehát 26-osra szavazunk mellette, ellene tartozkás elfogadva, 27-es mellette, ellene tartozkás elfogadva, 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 29-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 32-es módosítom mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 34 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodás még egyszer, 35-ös módosító mellette kiszavaz, ellene tartózkodás elfogadva. 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 41 mellette ellene tartozkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartozkodás elfogadva, 46-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 47 48 azonosak, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 50-es mellette ellene tartózkodás. Azt gondolom elfogadva, de ellenőrizzük az 50-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nem, nem lehetséges. 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 55-ös mellette ellene tart, tart és elfogadva. Tehát az 55-est elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartozkodás elfogadva. És akkor a záró szavazás elektronikusan. Megnyitom a szavazást most. Lezárom a szavazást. És egyértelműen elfogadtuk. Köszönjük szépen, gratuláció az előadónak! és akkor a 17-es napirendi pont a következő ülés dátuma, ez március 20-án lesz, 9 és 12.30 között. Köszönöm szépen a mai munkát!